Tehát és mivel, mielőtt a következő napi rendi pontra térnénk át, egy rövid bejelentésem van. A 231 per 4-es szabály értelmében nem volt kérés, hogy ezt levegyük a napirendről, ezért az eredeti napirendet jóvá hagytuk. Tehát a következő napirendi pont